<clears throat> Guten Morgen. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Est-ce que je peux demander les huissiers d'arrêter de, de faire... Kérném a terepszolgákat is, hogy csendesedjenek el. Jó reggelt kívánok. Szeretnék pontosan indulni, hiszen nem sokára el is kell mennem. Az új Erasmus Plus program indításához Vacilió asszonynal, illetve a litván elnökség képviselővel, és Fontán a kolléga úr fog engem majd e, képviselni. A mai napi rendet mindenki megkapta, nem tudom, van ezzel kapcsolatban kérdés. Én nekem ezzel kapcsolatban lenne egy kis módosításom, hiszen Fiszasz úr szeretné a jelentését rögtön a szavazások után megtárgyalni. Következő naprendi pont, jegyzőkönyvek elfogadás, hogyha valakinek itt van eh, szólni valója, hozzászólni valója, akkor kérem, hogy napirend végén tegye azt meg. Hármas napirendi pont. Itt elmondanám, hogy néhány nyelven nem folyik tolmácsás, sőt, soknak tűnik, hosszúnak tűnik ez a lista, és nem is akarom ezeket mind felsorolni de azt gondolom észre fogják venni, hogyha az adott nyelven szólalnak meg. Lengyelül például lehet szólni, tulajdonképpen minden nyelvben lehet szólni, amelyeknek a képviselői itt ülnek velem szemben. Most pedig a tegnapi háromoldalú egyeztetésre szeretnék kitérni európai kulturális fővárosok kapcsolatban folytat trialógus. Van néhány észrevételem ezzel kapcsolatban, az írásban megfogja mindenki kapni. És most kérném, hogy mindenki figyeljen ide, hiszen fontos dolgokról van szó. Tehát volt háromoldalú egyeztetés az Európa kulturális fővárosának kérdéséről. Mindenben megegyeztünk egyetlen egy pont kivételével, ez pedig a következő. Ki az, aki meg határozza Európa kulturális fővárosait, a tanács ragaszkodik hozzá, hogy ő dönthesse. Mi viszont azt mondjuk, hogy mivel végrehajtási jogi aktusról van szó, ezért a bizottság dolga, nem a parlamentnek kell ezt megtenni, és nem a tanácsnak, de nem sikerült Vilnius részéről engedményt elérni. Ha a tanács semmiképpen sem mozdul el, akkor első olvasatba megyünk bele, hát nem kerülhető ez el. Úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen nevetséges, hiszen a zsűri, ez a magasrangú zsűri választja ki ugye Európa kulturális fővárosát, ajánlást tesz, hogy mely város kapja meg ezt a címet, a bizottság aztán ezt elfogadja, majd átadja a tanácsnak, hogy a tanács is elfogadhassa, és ki nyilatkoztathassa. Hát most e, erről veszekedjünk, holott a tanács, ha akarna, sem tudna itt változtatni a helyzeten, neki már adnak egy ajánlást egy városra, tehát ez mondhatni tényleg nevetséges ez a helyzet, hogy ők ehhez ragaszkodnak, de a soros elnökség nem tehetett más, mint a 27 más tag nevében ragaszkodott ahhoz, hogy ők nevezhessék meg Európa kulturális városát. Mi nem ehhez ragaszkodunk, de akkor tehát első olvasatra kerül sor, és akkor minden egy kicsit késlekedik, de ez a tanács dolga, akkor majd ők ezzel kapcsolatban vélik az álláspontjukat. Akkor pedig rátérünk a negyedik napirendi pontra. Lothar Biszki alelnökünk sajnos ugye elhalálozott, az ő helyére szeretnénk megválasztani egy új alelnököt. A GUA részéről kaptunk egy javaslatot, Martina Mihály asszony javasolták, aki most már teljes jogú tagjának a szakbizottságnak őt javasolták, Piszki úr utódjának. Mihez azt mondom, hogy kérném, hogy álljon fel, őróla van szó, ő az új kollégánk, aki már legutóbbi alkalommal is itt volt az ülésünkön, a GUE tehát őt javasolja Piszki úr eh, helyettesítésére vagy utódására. Van -e ezzel kapcsolatban fenntartás? Van-e más jelölt? Nem? Akkor kérem, hogy mihez azt mondja, a tapsal szavazzuk, megfogadjuk el. Köszönjük szépen. Mihez asszony itt elő van a helye, még nem áll kint a neve, de már is helyet foglalt itt fenn a pultnál. És akkor rátérünk a szavazásra. Önkéntesség és önkéntes tevékenység Európában. Márkó előadó úr szeretne hozzászólni, van-e mondani valója ezzel kapcsolatban? Nem, minden rendben, minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik észrevételezték a jelentősemet, akik módosítókat nyújtottak be. Minden nagyon nyugodalmasan zajlott a saját medrében, nincs hozzáfűzni valóm, akkor pedig elnök azt mondja, megkezdjük a szavazást. Remélem, hogy itt van mindenkinek a szavazókártya. A problematikus kérdések kerülösebb, de nem lesz ilyen. 19-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-es elnézést 20-as, javítja meg Krisztának mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Hogyan? On 27. Tehát akkor a 27-es kéri valaki, ellenőrzni, tehát a koszt, a kolléga, kérésére megnyitjuk a 26-os elektronikusan ezt szavaz. Elnézést, 27-es mondja az elnök asszony. 27-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. Na még egyszer lezárom a szavazást. 15 ellenszavazat, 5 igen szavazat elutasítva. Következik a 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35 os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es az ugyanaz volt? Akkor a 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74 mellett nem részenként, első rész mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellenem tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 74. második részéről szavazunk. Check, um, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 13-9 arányban elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 94-esről. Lezárom a szavazást. 12-10 arányban elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 és 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 ellen szavazat, 7 igen szavazat elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 15-ösről. Lezárom a szavazást. 7, igen, szavazat 14, nem szavazat elutasítva. 16-os mellette, ellene. Még egyszer. 16-os mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás elfogadva. 17 os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, két tartózkodás elfogadva. Gratulálunk Márkónak. És akkor következik a következő szavazás ez pedig Bagó kolléga úr jelentése kíván -e szólni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szót elnök asszony, csak annyit, hogy ezúton szeretném megköszönni a kollégáknak és a tanácsadóknak a segítségét. Nagyon hatékonyan tudtunk együttműködni, úgyhogy íme itt az eredmény kérem, hogy támogassák. Köszönöm. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Áttérünk a szavazásra. Ötös. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 24-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Még egyszer, a 24-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom az ellenőrző szavazást a 24-es eh, módosító indítványról. Lezárom a szavazást. 11 nem, 10 igen, el lett utasítva. 26-os következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 27-es mellett, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 28-as mellett, ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük megint a szavazást. Lezárom a szavazást. 9 nem és 10 igen szavazata lefogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 nem, 4 igen. Ez világos végeredményt hozott. Ma reggel kis gimnasztikára is szükségünk van. E- elfogadtuk. Bocsánat, elutasítottuk. Áttérünk a hetes módosítóra, szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő módosítókról szavazhatunk. Egyben van esetleg ezzel kapcsolatban kifogása valakinek? Jó, 31-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 32-es mellett ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13 igen, 9 nem, elfogadtuk. 8-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk megkérdezhetem, hogy a következőknél vannak-e túl nagy különbségek, amelyek akadályoznák az egyben való szavazást ezekről? Tehát a 34-estől indulóan a 45-ösig nincsenek. Rendben. Akkor 34-es mellett ellene tartózkodók, elfogadók, 35-ös mellett ellene tartózkodók, elfogadók, 36-os mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk, 9-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 37-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 39-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 40-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 41-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 42-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 43-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 44-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 45-ös mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellett, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 12-es módosító indítványról. Lezárom a szavazást. 12 nem, 10 igen szavazattal elutasítottuk, 2 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 3 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítottuk, 15-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellett ellene tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 16-os módosítóindítványról. Lezárom a szavazást, 9 nem, 13 igen szavazattal elfogadtuk. 17-es jön, mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, tartózkodók. Elutasítottuk. 19-es mellett, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as mellett, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 4-es mellett, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 21-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen és nulla nem szavazattal elfogadtuk. Gratulálok Bagó úrnak. Is now running. See you. Thank you.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 Bene, proseguiamo con la... Áttérünk a következő napi rendi pontunkra. A nyolcas napi rendi pontra Európai Gasztronómiai Örökség kulturális és oktatási szempontok. Nyilván mindenki tudja, hogy mindenki, aki szívesen eszik, az egyben a maga, kony, maga ország a konyhakultúrájának, kulináris tradícióinak a képviselője is. Ez a gasztronómiai, kulináris örökség Európa számára is nagy jelentőséggel bír, nem utolsó sorban turisztikai idegenforgalmi szempontból, és ezért támogatást érdemel. Különösen a fiataloknak kell tudatosítaniuk magukban, hogy mennyire fontos ez a gasztronómiai, gasztrokulturális örökség a saját országukban, úgyhogy úgy határoztunk, hogy ezt a saját kezdeményezésű jelentést készítjük el ebben az amúgy igen fontos témában. Fiszász úr a jelentéstevő, az előadó, az ő álláspontját fogjuk meghallgatni. Elsőként kérem is rögtön Fiszász urat, hogy mutassa be a jelentését. November 7-én lesz a szavazás. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, talán mindannyian egyetértünk abban, hogy szinte felületes, szinte frivol dolog egy ilyen kézenfekvő témáról jelentést írni. De a táplálkozás kérdése és az ezzel kapcsolatos oktatás specifikus szempontok mégis fontossá teszik, hogy a gasztronómiát, a konyha művészetet és egyáltalán a táplálkozás különböző szempontjait, annak az egészséggel kapcsolatos aspektusait, az egészségmegőrzést és természetesen az evésben rejlő élvezeteket tárgyát tegyünk egy ilyen jelentésben. Nyilván a konyhakultúrát befolyásolják a kulturális vonatkozások, kulturális tradíciók, ennek vannak foglalkoztatási vonatkozásai is, és üzleti vonatkozásai is, és nyilvánvalóan a gasztronómia, a konyhaművészet attraktivitása egy országban kihat az adott ország idegenforgalmára is. Ezért tartom fontosnak, és nem utolsó sorban azért, mert hát egy élvezetről is van szó, hogy egy ilyen jelentést írjunk, és mindezeket a szempontokat a fejünkben tartsuk, hiszen ez az emberek életminőségét is nagyon befolyásolja. A WHO, a Világ Egészségügyi Szervezet véleménye szerint jelenleg ez 1 milliárd 200 millió ember szenved valami fajta túlsúlyosságban, elhízásban, míg a világ más részein az embereknek nincsen meg a napi elegendő betevő falatuk sem. 2030-ban az európai európai lakosságnak a nagy része elhízásban fog szenvedni. Nem feltétlenül ez túlsúlyos, de mindenképpen az elhízás útjára lépett addigra már. És hát ez nyilvánvalóan különböző betegségek elterjedését is magával fogja hozni. Az elhízás például a gyermekeknél oda vezethet, hogy a következő generáció az emberi történelemben először egy csökkent, egy alacsonyabb életkorral, elérhető életkorral kell, hogy szembenézzen. a munka és a családi élet miatt egyre több időnk, egyre kevesebb időnk van arra, hogy tudatosan vásároljunk élelmiszereket, tudatosan táplálkozzunk, egyre inaktívabb életet élünk, egyre kevesebbet mozgunk, egyre kevesebbet gyaloglunk, akár az iskolában járásáról van szó a gyermekeknek, vagy egész egyszerűen a parkban tett sétáról, és ez nagyon veszélyes a fiatal generációk a gyermekek számára. Ma a gyermekek egész egyszerűen túl sokat ülnek a képernyő előtt, túl sokat játszanak az elektronikai játékaikkal. Ennél is fontosabb, hogy az iskolai oktatás keretében tudatosítsuk velük, hogy az, igaz, hogy az igazi egészséges táplálkozás és a testmozgás mennyire fontos. Nagyon sok európai ország ennek a témának a fontosságát felismerte, tudatában van annak. 2003 óta van egy európai táplálkozási alapítvány. Németország, Ausztria, Írország, Olaszország, Franciaország, Portugália és Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság és maga Svájc is egyébként eh, tagja ennek a szervezetnek. Az általuk létrehozott hálózathoz más országok is csatlakoztak Európából, és az a céljuk, hogy a különböző országoknak a jó bevált gyakorlatait eh, összegyűjtsék, 2010-ben a madridi irányító tanácsi ülésen volt egy nagy találkozó az európai táplálkozással kapcsolatban, ennek két célkitűzése volt. Az egyik ilyen célkitűzés volt, hogy hogyan tudjuk megjeleníteni az oktatási tervekben, a tantervekben a táplálkozás kérdését, és milyen szempontokat tudunk ehhez kapcsolni az iskolai oktatás keretében a kulturális és gazdasági szempontok a gasztronómia esetében ugyanilyen fontosak. Az UNESCO az UNESCO mindent a világörökség részének tekint, amit a megőrzésre, fenntartásra érdemesnek tart a gasztronómiából, úgy technikai eszközöket, különböző gasztronómiai kellékeket, mint hagyományokat, amik generáció generációra adódnak át, hiszen ez hozzájárul az, emberi kreativitáshoz. 2010-ben az UNESCO elkészítette elkészített egy reprezentatív eh, listát, amely a földközi tengeri térség gasztronómiai örökségét listázta föl, és a francia nyelvű frankofon térség eh, gasztronómiai hagyományait. Itt a itt el, aztán következik egy része, ahol bemutatom a különböző okokat, indokokat, hogy miért eh, tartom szükségesnek ennek a jelentésnek az elkészítését. Nyilvánvalóan felbecsülhetetlen jelentősége van eh, ennek a jelentésnek. Várom a kollégák ösztönzéseit, kérdéseit. Köszönöm szépen, Fiszász úr, mondja az elnök, most pedig McLarkin asszony kap szót. Eh, gastronomic, gastronomic heritage. This is... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy eh, terítékre került ez a téma, már néhány évvel ezelőtt javasoltam. A gasztronómia mindenképpen középpontban van, és érdemes megnézni, hogy hogyan alkalmazzuk azt. Ugyanakkor ö, oda kell figyelni, hogy valóban mi, ami tartozik a mi felelősségi körünkben. Az egészségügy nem, tehát a táplálkozás, a, az élelmiszerek igen és azt szeretném, hogy ez a jelentés inkább tulajdonképpen előtérbe helyezni a különböző gasztronómiai kultúrákat, nem pedig az egészségügyre ö, fókuszálna, tehát inkább az élelmiszereket helyezni előtérbe, a különféle kultúrákhoz tartozó élelmiszereket, a gasztronómiai kultúrák sokféleségét, az előállított élelmiszerek sokféleségét, amelyek identitásunk részét képezik. Tehát a kulturális aspektusát helyezzük előtérbe, és hogy hogyan tudjuk tájékoztatni az embereket a különböző konyhatechnológiai eljárásokról, miközben megőrizzük az örökséget, gasztronómiai örökséget, gasztronómiai kultúránkat, amely sok-sok év alatt fejlődött ki. Ez rendkívül izgalmas számomra. Az én régiómban is nagyon fontos az élelmiszer. Van egy fontos, egy, egy híres kolbászunk az én választókörzetemben, különféle sajtípusok, sertés, pástétom, és mindehez a turizmus is kapcsolódik, de nem csak az, hanem a kereskedelem is. Remélem tehát, hogy ezt a jelentést erre tudjuk felhasználni, hogy ünnepeljük gasztronómiánk sokféleségét a gasztronómiai örökségünket. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor egy másik területre is kitérnék. A különféle kultúrák egymásra hatását, a társadalmi befogadást ezen keresztül. Az én régiómban is megfigyelhető ez, ahol jelentős ázsiai népesség él, akik bevándoroltak, és megfigyelhetjük az angol és az indiai gasztronómiai egymásra hatást, és a gasztronómia is segíti a befogadást és a különböző közösségek kölcsönös megértését. Ezt is megvizsgálhatjuk, hogy a gasztronómiát hogyan tudjuk felhasználni arra, hogy jobban megértjük egymást, már ö, éhes is vagyok, hogy erről beszélünk, kellett volna re- reggeliznem valószínűleg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, McClarkin asszony. Kamerefert asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok Santiago-nak a elképzelései bemutatásáért. Izabella, aki az árnyék előadójának a témának, ma sajnos a halászati bizottságban kell, hogy a kötelezettségeinek eleget tegyen, de hát az a téma, amit ő ott kezel, az is szoros összefüggésben van ezzel a témával. Az ő nevében kívánom elmondani, e, azt, amit most elmondok, ugyanakkor megsporolom önöknek, hogy felolvassam az általa küldött levelet, inkább összefoglalom szóban. Nem kétséges, hogy a gasztronómia, a konyhaművészet fontos összetevője a kultúránknak, vagy az európai kultúráinknak, és hogy a gasztronómiai sokszínűség egy jelentős eleme ami kulturális sokszínűségünknek, amit mi itt Európában okkal, joggal becsülünk oly nagyra. Izabel Toma annak figyelembevételével, amit Emma McLarkin is éppen elmondott, felírta nekem ide a papírba, hogy természetesen más szakbizottságok illetékességi területére, hatáskörére nem szabad áttévednünk, de utalnunk kell a kulturális sokszínűségre. Ugyanakkor nyilván tudatában kell annak is lennünk, hogy az Európai Unióban nagyon sokféle úton, módon állítunk elő élelmiszereket, itt is jelentkezik a sokszínűség, éppen ezért szükség van arra, hogy a helyi termékekre, a helyi termékeknek a fogyasztására törekedjünk, már csak azért is, hogy mondjuk környezetvédelmi szempontból ne kelljen az élelmiszereket Európán keresztül kassul szállítani. Úgyhogy itt egy nagyon erős európai mezőgazdaság és halászati szektorra is szükség van ehhez Európában. Izabel Thomas számára nagyon fontos volt, és úgy gondolom mindenki osztani fogja ezt, Santiago is beszélt erről, hogy fontos az oktatás, a képzés ezen a területen. És ennek során nem csak az a fontos, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy a jövőben jól képzett gasztronómiai munkatársak álljanak a konyhában, hanem az is fontos, hogy mindenki tud, tehát nem csak az a fontos, hogy ők tudják, hogy milyen élelmiszereket gyártanak, és aztán értékesítenek, hanem nyilvánvalóan egészségügyi, egészségmegőrzési szempontból fontos, és erre Santiago is utalt, hogy a gyermekeinket ezen a területen tudatossá tegyük, tehát megtanuljanak adott esetben ők maguk is főzni. Én például már nem tanultam meg az iskolában, hogyan kell főzni. Meg kell tanulniuk bánni a különböző élelmiszerekkel, és meg kell tanulniuk, hogy hogyan tudnak egy egészséges és természetesen ízletes élelmiszert előállítani, ételt előállítani. Jó oktatási képzési lehetőségekre van szükségünk a például a szakácsok számára, hogy ezt a gasztronómiai sokszínűséget meg tudjuk őrizni, hiszen nagyon sok különböző hatásnak, befolyásnak van ez kitéve, nem csak regionális szinten, hanem kívülről is, tehát hogyha ezt a jövő számára meg kívánjuk őrizni, erre van szükség. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés egy nagyon jó lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy ezt a témát globálisan, de természetesen a hatáskörünk figyelembevételével a különböző szempontok nak a hangsúlyozásával kezeljük, és így egy jövőben mutató jelentést készítsünk közösen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Skúria <clears throat> úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez ezt a jelentést mindig is támogattuk, ahogy McLarkin asszony elmondta. Tehát támogattuk ennek a témának a megvitatását. Ez a téma egyre fontosabbá válik, és ez nagyon sok hatása van. Véleményünk szerint a mi hatáskörünkbe tartozik, ugyanakkor számos aspektusa van. Említették az előttem szólok a kulturális aspektust, úgyhogy erre most nem térek ki. Ebben a bizottságban mindenki tisztában van ezzel, hogy valóban nagyon gazdag örökséget képvisel ez az egész Európai Unióban, ugyanakkor van egy oktatási, nevelési aspektusa is a témának. A mi társadalmunkban fontos, hogy megpróbáljuk oktatni az embereket, hogy megtanulják, hogyan kezeljék az élelmiszereket, hogyan fogyasszák el azokat. Számos szociológus, orvos, elmondja, hogy a fiatalok milyen rosszul lesznek, és milyen rossz a kapcsolatuk az élelmiszerekkel és a gasztronómiával. nem szeretnék olyan területekre kitérni, amelyek nem tartoznak a mi hatáskörünkbe, de úgy gondolom, hogy mégis ki kell térni ezekre az aspektusokra is a jelentésünkben, hiszen fiataljainknak vannak ilyen problémái, és a fiatalság igenis a mi hatáskörünkbe tartozik. És ezzel kapcsolatban igenis fontos, hogy milyen kapcsolatuk van az élelmiszerekkel, és hogy ezt hogyan fogyasztják el. Nem akarom ismételgetni azokat a problémákat, mint amelyeket az anorexia vagy a bulémia jelent, bulimia jelent, de tény az, hogy sok gyerek egészségtelenül eszik, vagy azért, mert nem tudja, hogyan lehetne máshogyan étkezni, vagy nincs rá lehetősége, és ennek számos hatása van, amelyet meg kell értenünk. Hiszen ez az a az elfajulása ennek a témának, amelyet el akarunk kerülni, hiszen ez kulturális örökség. Köszönöm szépen, Skúria úr! Most pedig azt szeretném kérdezni, hogy a bizottságtól valaki szeretne hozzászólni a témához. Igen. Tessék, öné a szó. Elnézést, ha nem látjuk itt innen a nevüket. Felix Rom vagyok. A nevek Felix Roth, és az Oktatási Képzési Főigazgatóságon dolgozom, méghozzá szakképesítésekkel foglalkozó osztályon a, ugye a Leonardo da Vinci az Európai Unió szakmai szakképzési programja volt eddig a múlt, most pedig az Erasmus Plus indul újra, és szeretnék arra beszélni, hogy ezen a területen ezek a programok eddig mit teljesítettek, vagy a jövőben mit fognak teljesíteni. Megnéztem az adatbázisunkat a már lezárt projektjénkről. Ott lehet ugye különböző kritériumok alapján keresni, például szállásodás, vagy gasztronómia, vendéglátási, vendéglátói szolgáltatások kritériumok lehetnek. 330 ilyen projektet tudtunk lezárni ezen a területen Európa szerte. Ezek olyan projektek, amelyek mind a mobilitást magukban foglalják, tehát külföldi praktikum, külföldi eh, szakképzési, gyakorlati helyeket biztosít, különböző szakképző iskolák vettek ezekben részt, itt különböző csereprogramokra került sor, különböző képzésekben vettek részt, illetve a képzési annak kapcsolatos csereprogramok is ide tartoznak. Néhány példát is megneveznék. Ugye említésre került az, hogy hogy meg kell őriznünk ezt a gasztronómia kultúrát. Ez azt jelenti, hogy ezt tovább is kell adni, és nem hát csak otthon, hanem külföldre is közvetíteni kell ezt a kultúrát. Például a cukrászati, pékészeti technológiával foglalkozó főiskola, ez tehát egy szakképzési sekkel foglalkozó főiskola, és Brüsszelbe küldte, Brüggébe, illetve Antwerpenbe két hetes képzésekre a diákjait, és ott gyakorlati szempontból megnézhették, megvizsgálhatták a diákok, hogy Belgiumban a pralinékat és a különböző péksüteményeket hogyan állítják elő, és aztán ez a főiskola kamatoztathatja ezeket a tapasztalatokat, tehát Szófiába, Bulgáriába visszaviszik ezeket az élményeket, ez tehát egy ilyen csereprogram volt, ahol gyakorlati képzésben vettek külföldön részt a diákok. Aztán egy másik példát is neveznék, a, a, egy konzorcium a, a alsó Normandiában egy szakképzési programot, csereprogram keretében nyújtott, például Skóciával együtt működtek, együtt, aztán Normandiában egy kalvadoszi vendéglátóipari iskola is részt vett, Brandenburgból is részt vett egy központ a csereprogramban, illetve Lócsból, Lengyelországból is érkeztek résztvevők ebben a csereprogramban, és egy kicsit már eh, eh, korábban is tulajdonképpen elébe mentek annak, hogy miről szólnak ezek a programok, hiszen itt tipikus európai menükkel foglalkoztak a résztvevők, ezeket sajátították el, illetve online kurzuson keresztül, tehát internetes képzés keretében hozzáférhetett bárki ezekhez a képzésekhez, ahol mindenki megtanulhatta azt, hogy különböző tipikus európai uh, menüket, ételsorokat hogyan kell megfőzni. Itt nem csak a főzésen volt a hangsúly, hanem a szókincs, az adott ország menüsorának az elnevezései az adott nyelven szintén a tanulási anyag részét, az oktatási anyag részét képezte, illetve hát meg lehetett nézni azt, hogy külföldön hogyan dolgoznak, az ételsorokat hogyan készítik el, tehát nem csak recepteket lehetett megnézni, hanem azt is, hogy külföldön konkrétan hogyan készítik el az ételeket. Itt, itt nem csak az online csere volt a program fókuszában, hanem a szakiskolákban, a szakközépiskolában tanuló diákokat előkészítették a felkészítették a különböző csereprogramokra is. Tehát ezeket a példákat szerettem volna megosztani önökkel, most pedig rátérnék a jövőbeli programra, az Erasmus Plus-ra, amely most indul. Gyakorlatilag ugyanazzal lehetőségekkel fogunk bírni a szakképzés, illetve a főiskolai képzés területén, vagy általánoságban az iskolai oktatás tekintetében nagyon hasonlóak lesznek a lehetőségeink ugye elhangzott az, hogy meg kell tanulni azt is, hogy a különböző élelmiszereket hogyan lehet felhasználni, ezt akár az iskolában is lehetne oktatni, hát lehetne ilyen iskolai projekteket is indítani. Itt a szürke zóna, a, a, az általános iskola és a, a szakközépiskola közötti átmenet, vagy a szakközépiskola és főiskola közötti átmenetet lehetne ilyen Erasmus Plus projektekkel esetleg segíteni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig Fizesz úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. és a kollégáknak szeretném melegen megköszönni, és a bizottságnak is a hozzászólásokat. E, örülök annak, hogy Meglárkin asszony a zárnyék előadója ennek a jelentésnek a frakciója képviseletében. Ennek a jelentésnek két fő pontja van, az oktatás és a, az iskolák. A másik nagyon fontos pillér, Ugyanakkor a kulturális örökség előtérbe helyezése, amelyet a gasztronómia képviselés valóban nagyon jó összekapcsolni az iskolákat a gasztronómiával. Mindig is azt gondoltam, hogy a gasztronómia fontos része a kultúrának. Úgyhogy ezt valóban fejlesztenünk kell ezt a területet. Ami a gyerekek képzését illeti, ez egy központi elképzelésünk. Néha a gyerekek tanítják meg a szülőket, Például, hogy a hulladékot hogyan kezeljük. Az én generációm ezt nem vette komolyan. Most a gyerekek mondják, hogy ezt a zöld szatyorba tegyed, vagy zöld zacskóba, azt a kék zacskóba. A gyerekek tanítják meg a szüle, szüleiket a szelektív válogatásra, és ezeket az elveket az iskolában tanulják meg ott is. Ott megtalálhatják azt is, hogy milyen elvek alapján lehetne a legcélszerűbben táplálkozni. Persze nagyon fontos a családok, családok szerepe, de az iskoláké is. Ugyanakkor a foglalkoztatás keretében történő képzés is fontos, tekintettel a munkanélküliségi válságra, a foglalkoztatás keretében történő képzés is fontos, és a gasztronómiai iparban betölthető munkahelyek is nagyon fontos szerepet játszanak. E, ezt is érdemes megemlíteni a jelentésben. Márkó, említetted a rossz szokásokat a táplálkozással kapcsolatban, és hogy azok milyen veszélyesek az egészségre, említetted a bulimiát és az anorexiát. Ezek nem csak a fiatalok, de elsősorban a fiatalok problémái, és igenis hatáskörünkben tartozik az ifjúságpolitika. Ezek nagyon tipikus betegségei a fiataloknak, és valóban meg kell ezt vizsgálnunk. És amit a bizottság említett, azzal kapcsolatban válaszolom, hogy igen, vannak ilyen programok, mint a Leonardo is, és az Erasmus Plus, és örülök annak, hogy ezek folytatódnak, nem tűnnek el. Az Erasmus Plus is hidat jelent a foglalkoztatás célzó képzés felé, és hogyha az iskolákban tanítják, hogy ezeket a termékeket, az élelmiszereket hogyan lehet legjobban felhasználni, az nagyon hasznos lesz, örülök annak, hogy a bizottság is ezen a véleményen van. McLarkin asszonyjal, Tomán úrral, az árnyék előadókkal tovább fogunk dolgozni ezen a jelentésen. Nem tudom még kik lesznek a további árnyék előadók a többi frakció részéről, és majd a lehető legszélesebb körű egyetértésre fogunk törekedni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Fiszász úr. Most pedig a hetes napi rendi pontra térünk vissza az egység és audiovizuális világ felé, egy teljesen ö, integrált audiovizuális világról van szó, ö, nagyon gyors a változás ezen a területen, egyre nagyobb a konvergencia, és a televíziók fejlődése és más eszközökkel való konvergenciája hatalmas lehetőséget nyit meg és eltörli, elmossa a határokat. A fogyasztók egyre nagyobb, szélesebb körű tartalmakhoz férnek hozzá, de ez hatalmas kihívás és verseny, vagy a szellemi tulajdonjog tekintetében. A bizottság nemrégiben fogadott el egy zöld ö, könyvet a teljesen konvergált egységes audiovizuális világ témakörében. Ferhájen asszony az előadó, és ő beszámol az ezzel kapcsolatos véleményéről. Szeptember 27-én mutatják be a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr elmondta, hogy az Európai Bizottság április végén egy közleményt, egy zöld könyvet adott ki az egységes audiovizuális világról, a jelenlegi helyzetet és a jövő útját felmutatandó. Az intelligens, az internethez csatlakoztatott televízióval is foglalkozott ez már, de ezen újdonságon felül is tartalmaz még új pontokat. A teljes konvergenciával foglalkozik a média területen, az interneten, a digitális változás által létrejövő konvergenciáról foglalkozik ez a zöld könyv. Elsősorban az audiovizuális szolgáltatásokkal foglalkozó irányelvnek a jövőképességét is kívánja vizsgálni, hiszen itt nagyon sok minden változik, a, a technológiai struktúrák, a finanszírozási modellek, a digitalizáció hatásai az egész média ágazatra rendkívüli nagy hatással van, és meg kell vizsgálnunk, hogy például a spektrum, a frekvencia felhasználás változása is milyen következményekkel járnak, mennyi frekvenciára van szükség annak érdekében, hogy a klasszikus műsorszolgáltatást is még meg tudjuk őrizni a jövőben, de hát nyilván egy másik jelentés keretében ezzel majd intenzívebben is fogunk még foglalkozni. A szövegkönyvben piaci észrevételek, piaci elgondolásokról is van szó, hozzáférés, a, a távközlési szolgáltatásokhoz. Ez azért is fontos, mert a különböző vállalati struktúrák változásával a piac is változni fog, ez is komoly következményekkel fog járni a jelenlegi média világra. Ez ugye elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem minden téma esetében lehet nemzeti, föderális szinten eljárni, egyre inkább ugye összeolvad a hagyományos és az internetes műsorszolgáltatás, éppen ezért az ezáltal változó piaci struktúrákat európai szinten is egyre erősebben meg kell vizsgálnunk, itt ugye közös kérdések is felvetődnek. A legfontosabb probléma körök, tehát a következők. Egyrészt a konvergencia, ez azt jelenti, hogy a hagyományos audiovizuális műsorszolgáltatások, amelyek eddig eléggé el különültek egymástól, a linár és nem lineáris különböző szolgáltatások az interneten, ezek most már ezt egyre inkább összeolvadnak. A hagyományos műsorszolgáltatás mellett egyre több új szolgáltató is megjelenik, illetve a különböző set-top boxokkal, videótartalmak elérését lehetővé tevő szolgáltatók is megjelennek a piacon. Itt mondhatni teljesen felborítják a rendet, hiszen eddig nagyon egyszerű, egymástól el különölő ágazatok működtek egymás mellett, most már sokkal nehezebb lesz elkülöníteni az egyes média ágazatokat. Tehát itt a technológiai átvitel konvergenciája is megjelenik a különböző internethez kapcsolódó televíziók most már konkurálnak a különböző hagyományos szolgáltatásokkal, illetve az interneten keresztül nyújtott tartalmak és szolgáltatások szintén megjelentek a piacon, és itt különböző blokkok, összeolvadások is megjelenhetnek. Kérdés, hogy ez a fogyasztót hogyan érinti, a fiatalokat hogyan érinti, az adatvédelmi kérdések is fontos kérdést jelent, az audiovizuális média szolgáltatásokkal foglalkozó irányelvnek ezzel is foglalkoznia kell. Itt jelenleg ugye a média kulturális szolgáltatóként és gazdasági szereplőként is megjelenik, és ez komoly eh, felelősséget is ró rá az európai társadalmak tekintetében. Vannak alapvető kérdések a zöld könyvben, ezt üdvözlöm, és örülök, hogy a bizottságét az egyoldalú uh, internetes televíziózás tárgyalásától eljutott odáig, hogy itt a konvergens médiapiacról kezdett el tárgyalni, és a vertikális integráció is megjelent most már az új bizottsági dokumentumon. Itt megjelennek ugye a kihívások, de hát ez lehetőségeket is kínál ez a konvergencia a média szolgáltatók számára. Miről is van itt szó? Az európai fogyasztók az audiovizuális tartalmakat elsősorban, és ez továbbra is így van, a hagyományos műsorszolgáltatáson keresztül éri el. Nem dinoszauruszokra beszélünk, itt a számok azt támasztják alá, tehát hogy a fogyasztók nagy része az audiovizuális tartalmakat a klasszikus televízión keresztül veszi igénybe, még hogyha nagyon erős a trend a, a eszközök felé, tehát megjelenik a streaming, ugye, illetve a párhuzamos fogyasztás, például a fiatalok esetében fut a televízió a háttérben, de lehet, hogy a táblagépükön, a mobiltelefonokon más médiatartalmakat is igénybe vesznek, tehát itt sokkal sokrétűbb, szertágazóbb lesz a médiafogyasztása a jövőben, amit már is láthatjuk. Például jó példa, hogy anyuka bejön a gyerekszobába, kicsi nézi a tévét, közben be van kapcsolva a számítógép, amelyen játszik a gyerek, és közben még csetel az okostelefonján másokkal. Hát és bejön anyuka, és megkérdezi a gyereket, hogy mégis mit csinálsz, kisfiam, és azt mondja, hát semmit tulajdonképpen. Tehát eh, úgy beszél, hogy semmi sem történik, de tulajdonképpen óriási befolyással van a média ezen gyerekek életére ez a helyzet. De mit is jelent a konvergencia a médiai számára? Egyrészt ez egy óriási kívás jelent, másfelől viszont lehetőség az innovációra, hiszen új együttműködési formákra van szükség a vállalatok és a különböző ágazatok között. Van, hogy ugyanaz a készüléken különböző tartalmak jelenhetnek meg, és itt horizontális fogyasztóbarát szabályozásra van szó. Jelenleg ugye média specifikus a szabályozás, és egyelőre meg kell ezeket vizsgálni, hogy a szabályozás céloknak eleget e, tesznek a jelenlegi szabályok, gondolok itt elsősorban az audiovizuális média szolgáltatásokkal foglalkozó irányelve. Ezek úgy elsősorban technológiai, semleges szabályozások voltak. Kérdés, hogy ez a cél megvalósult-e a jelenlegi konvergál ló médiapiacon is. Tehát a szabályozási célokat mindenképpen a mai konvergáló valósághoz kell szabnunk. Fontos, hogy más hatályos európai szabályokkal összefüggésben tekintsük át a jelenlegi szabályokat. Itt, itt az, az elektronikus kereskedelmi irányelvre is gondolok, az elektronikus hírközlések illetve a különböző szerzői jogokkal foglalkozó szabályokkal is foglalkoznunk kell itt, aztán a különböző termékgyártókra, készülékgyártókra vonatkozó szabályok is ide tartoznak, aztán a távközlési csomag, amelyet az elmúlt hetekben hoztak nyilvánosságra, szintén fontos szerepet játszik a szabályozási területen itt tehát kulturális és gazdasági szerepről is van szó, tehát minden területen e, fontos a megfelelő szabályozás. Nézzük meg a különösen fontos problémákat, amelyek felmerülnek. Először is a hozzáférés nagyon fontos. Jelenleg ugye, hogyha az interneten keresztül sikeresek kívánunk lenni, akkor bizony hozzáférhetőnek, leívhatónak, jó minőségűnek kell lennie a kínált tartalomnak, különben sajnos a piac torzulni fog az audiovizuális eh, szolgáltatások terén, és ez a kulturális sokszínűségre is negatív hatással lehet. Tehát a megtalálhatóság, a láthatóság a konvergált média világban rendkívül fontos. Aztán úgy gondolom, hogy itt a diszkriminációmentes mentes eh, Hálózat biztosítás nagyon fontos szerepet játszhat a az online szolgáltatások szempontjából. Aztán az, hogy meg tudjuk találni a tartalmakat, ez is egy fontos kérdés, és kérdés, hogy a semlegességet ezen a téren meg tudjuk-e valósítani, hiszen a bizonyos szolgáltatásoknak előnyt, prioritást biztosítok, akkor ezzel bizony hátrányba kerülhetnek más szolgáltatások vagy tartalmak, és akkor a semlegesség már is sérül. De nyilvánvalóan vannak olyan társadalmi célok, amelyek talán erőt élvezhetnek, éppen ezért intenzív vitát kellene erről és folytatni. Kérdés, hogy milyen szabályok, milyen definíciók érvényesek jelenleg, és hogy a prioritizáció az audiovizuális média szabályozás területén eddig hogyan jelent meg, és hogy a mai struktúrákra, a mai helyzetre hogyan lehet ezeket eh, átvinni. Aztán fontosak a szoftverek és a számítógépeken a végfelhasználó készülékeken, itt is meg kell nézni, hogy milyen fejlődési tendenciák várhatók a jövőben. Tehát nem szabad, hogy egy-egy vállalat a hozzáférés bizonyos technológiákhoz, készülőkökhez, tartalmakhoz kísérletésre. Lehet, hogy már vannak most is olyan portálok, platformok, ahol becsatornáztak bizonyos tartalmakat, szolgáltatásokat, és hát majd a koordinátorok ülés, és meg fogjuk vitatni az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Például a Facebookról is levettek bizonyos oldalakat, vagy bizonyos alkalmazásokat azért nem tesznek hozzáférhető, mert egy-egy vállalat úgy gondolja, hogy az nem megfelelő és ez bizony a média sokszínűségére, a kínálat sokszínűségére nagyon komoly hatással lehet, oda kell figyelni, tehát hogy ezek a becsatornázási hatások a jövőben milyen hatással lesznek a hozzáférés szélességére. Aztán fontosak a finanszírozási modellek, azok a finanszírozási modellek, amelyek a sokszínűséget biztosítják és pénzügyi szempontból alátámasztják. Lehet, hogy szükség lesz a szabályozó közbelépésére, hogyha eh, közvetlen vagy közvetett módon a vélemény nyilvánítás sokszínűségét korlátozni kívánják, erre oda kell figyelni. A platform, a platform meghatározása a jövőben célzott feladatunk lesz, hiszen jelenleg különböző definíciók léteznek, van egy platform szabályozás, a kábelhálózatokkal kapcsolatban, a műholdaszolgáltatásokkal kapcsolatban, különböző átviteli útak, csatornák kapcsán, de ugyanakkor itt fontos szerepet játszanak az olyan témák is, mint a keresés semlegesség, a böngészés semlegessége. Ez a szerepet játszik itt. Ha, ha szükség van arra, hogy a média koncentráció korlátozását szabályozni kell, akkor ezt is meg kell vitatni. Kérdés, hogy a már hatályos jogon keresztül, gondolok itt a versenyjogra, katajogra, hogy eh, kérdés, hogy ezen keresztül már szabályozni lehet-e ezt, vagy új szabályosra van szükség. A konvergáló média világban sajnos a csak az audiovizuális média részéről eh, történő megközelítés eh, nem lesz kielégítő, itt szélesebb körű megközelítésre lesz szükség. A célunk kell legyen az is, hogy valamennyi szereplő érdekeit egyensúlyban tartsuk, például a műsorszolgáltatók, illetve a többi szereplő, az online szolgáltatók egyenlő feltételek mellett jelenhessenek meg a piacon, a különböző szabályozások ne torzítsák az ő verseny lehetőségeket. Én ugye azt gondolom, hogy a konvergencia amellett a kívás lehetőséget is jelent új üzleti modellek számára, illetve a kulturális sokszínűség szempontjában is lehetőségként látom ezt. Szélesebb spektrumot lehet itt a különböző tartalmak, a szolgáltatások területén kínálni úgy, nyilván itt kell a kétkedés, de ugyanakkor azért pozitívan támogatva kellene itt előre lépnünk, és a lehetőségeket meg kellene ragadnunk. Az európai média szereplőknek eh, nem szabad, hogy a saját piacékra korlátozzák a lehetőségeket, hiszen hagyományosan ez így működik jelenleg, a klasszikus piaci struktúrákat sokan megkívánják védeni, de talán lehetőségként kellene látni azt is, hogy a határokon átnyúlva vagy globálisan is nyújtsanak média szolgáltatásokat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! McLarkin asszony. Nagy, nagyon örülök ennek az izgalmas anyagnak, amelyet a bizottság készített, amely említi a legfontosabb témákat az audiovizuális szektor területén a következő évekre vonatkozóan. Ez kiváló alapot jelent a vitánkhoz, ez az anyag. Sokszor gondolkodtunk az audiovizuális szektor jelentőségéről munkahelyteremtés szempontjából, kulturális szempontból. Ugyanakkor az innováció, a növekedés és a verseny is függ ezektől a változásoktól és a konvergenciától, amely bekövetkezik, és ez számos kihívást jelent. Ugyanakkor időre van szükség megérteni, hogy hogyan fejlődik a technológia, milyen irányba halad, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Ennek az anyagnak vannak egyes részei, amelyre külön szeretnék kitérni. Az egyik ilyen az infrastruktúra, hiszen megfelelő infrastruktúra nélkül nem nő a piac, nem lesz innováció. Az én választókörzetemben sokan nem férnek hozzá a széles sávhoz, és ez nagyon-nagyon fontos, tehát fontos a digitális agendát folytatni, és gondoskodni arról, hogy mindenki élni tudjon a fejlődéssel. Ezzel kapcsolatban a bekapcsolás nagyon fontos. A bizottság is figyelembe kell, hogy vegye ezt. Ugyanakkor a szétaprózottsággal is foglalkoznunk kell hogy hogyan lehet a határokon átlépni. Ez a forradalom most kezdődik, és időre van szükség, hogy megértsük a problémákat, mielőtt kidolgoznánk a megoldásokat. Úgyhogy szerintem időt kell adnunk magunknak, hogy megfelelő válaszokat találjunk a folyamatosan felmerülő kérdésekre. Lehetővé kell tennünk, hogy az internet hatalmat adjon az embereknek, erőt adjon, hogy tájékoztatást nyerjenek belőle, személyes igényeiket ki tudják elégíteni. Persze megfelelő védintézkedésekre is szükség van, ahogy Ferhelyen asszony is említette, különösen a gyermekek védelmét illetően. Tehát ez az anyag segít a kihívások beazonosításában az audiovizuális szektorban. Ez a folyamat még csak most indult, nyitottnak kell lennünk, nem kell túlságosan lekorlátoznunk magunkat valamilyen konkrét rendelettel. Nem akarjuk harapófogó közé szorítani, nem akarjuk kalapáccsal szétverni, nem akarjuk túl szabályozni ezt a területet, amit nem is igazán értünk még. Lehetővé kell tenni, hogy fejlődjön ez az ipar. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kamerafert asszony. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, Szabine, hogy a állásfoglalásunkat bemutattad a zöld kapcsolatos jelentésről. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság részéről nem áll fenn kétség, hogy minden fölé címként azt kell, hogy írjuk, és azt is fogjuk írni, hogy a média az egy más dolgoktól különböző áru. Ez egy olyan gazdasági jószág, egy olyan kulturális termék, ami a maga sokszínűségében egy alkotó eleme a demokráciáknak egy alapvető építőköve. Ezt kell figyelembe tehát venni, és figyelembe kell venni azt is, hogy az elmúlt években a technikai fejlődés az hova jutott el. És tudomásul kell venni, illetőleg meg kell állapítani, hogy az, amit ma jogszabályi keretként látunk a legkülönbözőbb területeken, az teljesen nyilvánvalóan hosszú távon már nem lesz fenntartható. Tegnap a meghallgatáson nagyon képletesen és nagyon szépen élhettük át, hogy közszolgáltató közmédia képviselők, illetőleg telekommunikációs vállalatok képviselő, de a sajtó képviselő is leültek egy asztalhoz, és a legkülönbözőbb szemszögből világították meg ezt a kérdést, és megmutatták azt, hogy hol van az a pont, ahol már nem tudnak tovább jutni, hiszen az, ami az egyik fél számára jó, az a másik számára nem jó, és a verseny torzulásához vezet aztán a média pluralitása, a médiához való hozzáférés, a tartalmakhoz való hozzáférés, a e, újságírói minőség és sokszínűség kérdése, mindezek olyan dolgok, amelyek minket itt, különösen itt a Kulturális Szakbizottságban e, foglalkoztatni kellenek, mindenképpen, hogy a szívünkön kell viseljük ezeket a témákat, és biztosítani kell ezeket, anélkül, hogy újabb torzuláshoz vezessünk, illetőleg a dinamikát, a, gazda, a kialakuló gazdasági dinamikát ne fenyegessük. Nyilvánvalóan nem kell megpróbálnunk a körnek a négyszögesítését, de azért erre kísérletet kell tennünk. Úgyhogy nagyon is jónak tartom, hogy a bizottság ilyen zöld könyvvel állt elő, és nagyon sok kérdés, ami elhangzik a zöld könyvben, azt az általam készített jelentéssel, és amit a parlament nagy többségével elfogadtunk. Ezeket a kérdéseket, ha nem is az összesre, de legalább néhányra választ adtunk, legalábbis egy alapvető választ, még hogyha nem is teljes és minden részlete kiterjedő választ. Ami ebben az összefüggésben ugyanakkor meglep, és kicsikét bosszant is, az az, hogy a zöld könyvben Például a frekvenciapolitikával kapcsolatos kérdések is elhangzanak. Ugyanakkor e- egy fél évvel később, mielőtt még kiértékelték volna a kérdéseikre e, adott válaszokat, 200 visszajelzés érkezett, e, mielőtt ezt kiértékelték volna, a bizottság már előáll egy rendelet tervezettel, amelyben az európai telekommunikációs belső piacot kívánja szabályozni, és azt kívánja megválaszolni, hogy hogyan nézzen ki a jövőbeli belső piac ezen a területen. Hát az ember ilyenkor aztán komolyan elgondolkodik, hogy miért készítenek ilyen zöld könyvet, specifikus kérdéseket feltéve benne, hogyha a bizottságnak már megvannak a válaszai, és nem veszi figyelembe a beérkezett válaszokat. Tehát egy ilyen, úgy gondolom, hogy egy ilyen eljárás az nagyon veszélyes, és adott esetben a hálózat semlegesség kérdését is fenyegeti. Úgy gondolom, hogy a hálózat semlegesség és a megtalálhatóság azok nem ellentétes dolgok, nem állnak ellentmondásban egymással. A hálózat semlegességnél az az alapvető kérdés, hogy milyen egyenjogúsított és azonos feltételekkel rendelkező módon tudnak tartalmakat eljutatni a hálózaton keresztül. Úgyhogy nyilvánvalóan a hálózat semlegesség és az egyenjogúság eh, a tartalmaknak a származási helyüktől és a eh, rendeltetésüktől független kezelése az egy fontos dolog, ami az innovációt, a kreativitást és a tartalmaknak a pluralitását is itt az Európai Unióban támogatja. De hát a bizottság a rendelet tervezetben már ezekre a dolgokra is elég egyértelmű választ ad, amelyek, amelyek egy, egy, egy, egy korlátozott internet irányába mutatnak, de én ezt nem akarom. Európában nyilván nem akarhatjuk ezt, hogyha tényleg az a fontos, hogy a pluralizmust, a vélemények sokszínűségét, eh, a médiának és a vélemény nyilvánításnak a sokszínűségét támogassuk. Eh, a megtalálhatóság az inkább a platformok eh, szabályozásának keretébe tartozik, tehát a, a kérdés ott ugye az, hogy mi az, ami megjelenik az én felhasználói platformomon, mi jut el oda. A platformoknak, ezeknek a felhasználói platformoknak a a, a szabályozása Itt, itt, itt jól körül kell néznünk először is, meg kell néznünk, hogy mit értünk platformon. Mondjuk egy képernyőt értünk, egy Apple eszközt értjük magát az eszközt rajta, tehát a hardvert értjük rajta, vagy a szoftvert, ami fut azon a hardveren. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekre szerintem meg kell találnunk a választ, és ez egy nagyon nehéz feladat, de ezek döntő kérdések, tehát ezekről el kell gondolkoznunk az, ami engem tényleg, tényleg mélyen felbosszantott, az az, hogy kérdéseket tesz fel a bizottság, és aztán más helyütt a bizottság egyhangulag megadja a válaszokat, és egy olyan irányba indul el ezzel, ahol szerintem tényleg még el kell gondolkoznunk, hogy alapvetően mit akarunk Európában itt ezzel kapcsolatban. Úgy látom, senki más nem kért szót, akkor a bizottságnak adok szót. Lonzo úr vagy Matt úr kíván szólni. Önök el szó. Uh, thank you very much. Good morning. Um, Miss Lonzo, could... Köszönöm. Jó napot kívánok. Markot vagyok, Lonzo úr nem tudott eljönni, ugyanabból az egységből érkeztem. Köszönöm a szót. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament érdeklődést mutatott az audiovizuális szektor egységesedése iránt. A bizottság elkészítette ezt a zöld könyvet, és már említésre került, hogy a konzultáció szeptember végén ért véget, 200 választ kaptunk körülbelül, ezeket elkezdtük publikálni a honlapunkat honlapunkon. Ez egy folyamatos tevékenység. Néha választ is kapunk, a válasz később érkezik be, tehát még folyamatban van ez a munka. Azt már el tudom mondani, hogy különböző hátterekből érkezett, érkeztek válaszok sugárzóktól, hálózatműködtetőktől, reklámozóktól, tévéproducerektől, forgalmazóktól, ugyanakkor olyan szervezetektől is, amelyek gyermekek védelmével foglalkoznak, fogyatékos ügyel foglalkoznak, vagy a kiadói szektorból különböző válaszokat kaptunk szabályozó hatóságoktól és különböző közigazgatási hatóságoktól a tagállamokból. Egyénektől nem nagyon kaptunk választ szemben a korábbi konzultációkkal, és valóban nagyon sokféle kérdést vetettünk fel, de nem prób- igyekeztünk elkerülni a folyamatok megduplázását. Nyitottak vagyunk a továbbiak iránt, amikor arról van szó, hogy felül kell levizsgálni az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelvet, vagy sem. Ez nem a jelenlegi parlament jelenlegi mandátuma alatt fog megtörténni. Arra számíthatunk, hogy ez a vizsgálat, elemzés időbe telik, és meg kell fontolnia a megkapott válaszokat. Ez a jelentés is része ennek a gondolkodási munkának, és örömmel tekintünk a közös munka elé az Európai Parlamenttel arra törekszünk, hogy a parlamenttel együtt dolgozzuk ki a további anyagokat annak érdekében, hogy biztosítsuk a növekedést és az európai értékek tiszteletben tartását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót Ferhelyen asszonynak. Először is szeretnék köszönetet mondani a ma érkezett megjegyzésekért, észrevételekért a kollégáknak. Úgy gondolom, hogy nagyon sok területen nagyon nagy egyetértés van itt a szakbizottsági tagok között, különösen ami az audiovizuális tartalmaknak a kulturális és társadalmi életre gyakorolt hatását illeti itt Európában. Szeretnék köszönetet mondani ehelyütt a bizottságnak is, a zöld könyv elkészítését. Ugyanakkor mindenképpen kitérnék egy pontra, amit ö, hát említett, ő beszélt már egy most folyamatban lévő jogszabályalkotási folyamatról, aminek masszív befolyása van arra, amiről itt a parlamentben még egy nagyon korai stádiumban tárgyalunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ilyen jogszabályalkotási folyamatok eh, során más területeken is, és ezt eh, kifejezetten említettem, itt a, a Telekom csomagra gondolok, az elektronikus kereskedelemre és a frekvencia eh, politikára. Itt mindenképpen szem előtt kell tartani a kulturális szakbizottság által is, hogy mi történik a jogszabályalkotás területén, ugyanis ennek max, masszív hatása van a média konvergencia keretében, a ma tapasztalható konvergencia keretében a kulturális területre. Nem lehet külön kezelni egymástól az elektronikus kereskedelmet és a média politikai kérdéseket. És nyilvánvalóan a Telekom jogszabálycsomag nem korlátozódhat arra, hogy a megtalálhatósággal és a, és a átvitelnek a kérdéseivel foglalkozzon. Tehát nyilvánvalóan mindennek mindenre masszív hatása van, úgyhogy Petra Kamerefertnek a csalódottságát meg tudom érteni, hogy itt a papíron a zöld könyvben a bizottság felteszi a helyes kérdéseket, felismeri az igazi problémákat, de utána egy mozdulattal, egy kézmozdulattal gyakorlatilag a válaszokra egy pillantás sem vetve prejudikálja, elő, megelőlegezi azt, hogy ezeken a területeken, ezekben a kérdésekben milyen jogszabályokat kell alkotni. Úgy gondolom, hogy csak arra vonatkozhat a kérdésünk, hogy akkor, amit most elhatározunk, annak tartósan ezeken a területeken milyen hatása lesz. De hát ez nyilvánvalóan elégtelen, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt a szakbizottságban a Telekom jogszabálycsomag témájával kapcsolatban is elkészítünk még egy véleményt, és összességében holisztikusan próbáljuk megközelíteni eh, az összes eh, eh, jelentést ezen a területen és remélem, hogy a zöldkönyvvel kapcsolatos jelentés keretében is világosan kifejezésre tudjuk juttatni eh, az álláspontunkat, ahogy azt láttuk, eh, az előző plenáris ülésen is, és az előzőt megelőző plenáris ülésen is eh, nyilván figyelnünk kell, hogy hogy az, amit elhatározunk itt a szakbizottságban, és különösen az, amit elhatározunk egy plenáris ülésen, azt egy kézmozdulattal ne söpörjék le az asztalról, hiszen nyilvánvalóan a konvergencia keretében ennek nagyon nagy hatása lehet a média világára. És természetesen a múltból már ismert jó együttműködésre számítok most ennek a zöld kövnek az esetében is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel áttérünk a napi rendünk legutolsó pontjára, a 9-es pontra. Eszmecsere a Nagykára Európai Ifjúsági Díj nyerteseivel. A nemzetközi Nagykároly Alapítványal együttműködésben lett ez a díj megalapítva. 16 30 év közötti fiatalok vannak körünkben, akik az európai integrációval kapcsolatos díjat ebben az évben elnyerték. Két fázisban kerül sor a kiválasztásra. Van egy nemzeti hatóság, aki a nemzeti nyerteseket kiválasztja, a nemzeti pályázatokat ítéli meg, és ezt követően a parlament elnöke, Schulz elnök úr, illetőleg a három alapítványi képviselő választja ki a nyertest. Sono stati invitati alla cerimonia di premiazione il 7 maggio scorso ad Aquisgrana. Il terzo premio è stato assegnato alla storia della mia vita. Tehát, tehát ez a harmadik part, The Story of My Life, egy észt program nyert, egy intergenerációs szolidaritási program, ez különböző fiatalokat hozott össze különböző európai országokból, illetve időseket, alulról szervezett szervezeteket. Aztán a második díjat a Discover Europe egy lengyel projekt nyerte, amely egy fotópályázatot, egy fotóversenyt írt ki. Az kontinens legjobb fotói gyűjtötte össze, és aztán az első díjat pedig 2013-ban a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjat, tehát Europe on Track, egy spanyol médiaprojekt nyerte el. Ez pedig Európát videón, blogokon és fotókon keresztül kívánta eh, bemutatni, és nagy örömömre szolgál, hogy az Európai eh, ifjúsági díj nyertesei ma itt a szakbizottságunkon jelen van, tehát az ÉSZ csapat, a Sorry of My Life, és itt van Kadonia asszony eh, képviselőket, kérem, hogy tapsolják meg őket, nagy öröm, hogy itt van kerünkben. Aztán a második díjas, a lengyel eh, képviselők, eh, a Discover Europe, Szenika, ha jól látom a nevet, az a tagja a csoportnak, aki képviseli a második díj nyertesét, és a nyertesek pedig az első díj nyertese e, egy spanyol vendég, Van Luis úr, Martínez úr, illetve Katrin Rena, ők képviselik. Gratulálunk a teljesítményükhez. Most pedig megadom a szót a spanyol nyerteseknek, Martínez úrnak és Rena asszonynak. Szóval hogy bemutathassák a projektjüket, és mondják el, hogy, hogy hogyan is áll a helyzet. Köszönjük szépen, hogy szót kaptunk, hogy örömünkre szolgál, és most itt fiatalokat is meghallgatnak egyszer. Tehát a spanyol projekt tulajdonképpen az interjérrel együttműködésben megrendezett projekt. Egy hónapon keresztül utaztak a résztvevők Európán keresztül, és interjúkat készítettek arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak Európa 2020-ban, hogy fog kinézni itt a fenntartatóság, a fiatalok részvétele, ez fontos szerepet játszottak, tehát valamennyi tagállamban egy hónapon keresztül begyűjtöttük a fiatalok véleményét, akik igencsak kritikusak voltak Európával szemben. Nagyon jó ajánlásokat is kaptunk a részükről a felvetett témák kapcsán, tehát ebben a projektben mi egy nagyon pozitív és nagyon friss üzenetet szeretünk volna közvetíteni a fiatal generáció felé, akik tudják ám azt, hogy Európa nélkül nem lennénk. Tehát ez a mai valóság, tudjuk, hogy vannak előnyei és hátrányai, de az unió nélkül nem lennénk se. Helyi szinten azonban nagyon sokan nem értik meg, hogy miért fontos ez, és sokszor nagyon kritikusak. Tehát ez az önök munkája, feladata itt az Európai Parlamentben, hogy ezek a a döntések, amiket azok nem csak jók legyenek, hanem el is jusson ez a polgárok. Az az egyik, amelyet megfigyeltünk a fiatalok folytatott beszélgetések során az, hogy nagyon kevesen értik azt, hogy miről szól az Európai Unió, az Európai Parlament, milyen szinten érinti ez a mindennapi életünket. Nem akarok túlságosan szetekbe belemenni, hiszen a kollégáimnak is kívánok még időt hagyni, de az egyik kérése óhaja a fiataloknak, különösen most az Európa parlamenti választásokat, az az, hogy hogyha meg akarjuk változtatni valóban azt, hogy Európa milyen irányba megy, és azt kívánjuk, hogy a fiatalok vegyenek részt, akkor célzott kampányokra van szükség, hogy elmagyarázzák a fiataloknak, hogy miről szól az unió, milyen eredményeket ér el, Fontos tehát ezeket az Fontos az is, hogy ezekben az intézményekben képviseljék a fiatalokat. Jelenleg a fiatalok nem érzik azt, hogy képviselik őket, tehát biztosítani kellene azt, hogy fiatalabb képviselők jelenjenek meg az egyes frakciók másrészt pedig el kell érni azt, hogy a fiatalok menjenek el szavazni, és informált tájékozott döntéseket tudjanak hozni a szavazó fülkében. Tehát a fiatal polgárok nagyon sokat várnak önöktől következő európai választások után, tehát legyenek rájuk figyelemmel. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig Rena asszony kapja meg a szót, nem? Nem kér szót, akkor a második díj nyertesei, a lengyel hölgy kapja meg az ő képviseletükben a szót. mindenkit üdvözlök, Katarzyna Szenicka vagyok, és a tizedik fotópályázatunknak voltam a képviselő, a Discover Europe nevű projekt keretében. Először is szeretném elmondani, hogy, hogy az Erasmus Network hogyan is működik. 1997-ben jött létre ez a hálózat, ez a szövetség vagy egyesület, és mi az Erasmus programot is támogatni kívánjuk a tevékenységünkkel. Tehát itt egy eh, nemzetközi diákcsere program van, ugye itt szó, arra van szó, hogy szeretnénk támogatni a diákokat abban, hogy megismerik a kultúránkat, és éppen ezért ez a célral is jött létre a mi egyesületünk. Mi az Erasmus diákokat fogadjuk az országunkban, segítjük őket, különböző projekteket valósítunk meg. Ezek nagyon széles spektrumon mozognak, és szeretnék három-négy nagyobb projektet bemutatni, amelyet mi a hálózatunkon belül Lengyelországban megvalósítottunk. Social Erasmus például az egyik ilyen projektünk. Itt elsősorban arra van szó, hogy az egyetemisták a helyi szinten szerepet vállalnak, aztán Olympics nevű programunk, projektünk, a lengyel és a nemzetközi diákság számára sportversenyeket rendezünk, tehát egy kisebb olimpia valósul meg. Aztán egy következő projektben a sokszínűséggel foglalkozunk azzal, hogy megmutassuk, hogy például a fogyatékkal élő diákok milyen problémákkal szembesülnek. Aztán a mi fotóversenyünk, pályázatunk egy kereskedelmi főiskola kezdeményezésére jött létre, és hát lengyel, illetve külföldi diákok felé is irányult ez. 2008-tól kezdve valamennyi lengyel diák részt vehetett ebben a projektben, 2009-ben pedig valamennyi külföldi nemzetközi diák is részt vehetett ebben a versenyben. Itt a interkulturális párbeszéd áll tehát előtérben, Európa sokszínűséget szeretnénk bemutatni, és mindezt a fotózás, a fotoművészet segítségével kívánjuk megvalósítani. Citizen of Europe, tehát az európai polgár, aztán a saját hazám, illetve a harmadik kategória a sikereink címet viselte. Tehát ez egy eléggé összetett verseny, van helyi, regionális és központi szint a három szekcióban, mindenhol három koordinátor foglalkozik a versenyen, ők a felelősek azért, hogy tájékoztassanak, reklámozzák a versenyt a különböző főiskolákon, hiszen szeretnénk elérni minden egyetemistát. Aztán vannak regionális koordinátorok, akik regionális szinten tevékenykednek. Ott 10-10 fotót választanak ki, és aztán majd a centrális, a központi szinten futnak össze ezek a kiválasztott fotók, és hát ez egy kicsit bonyolult, ahogyan ez zajlik, forrásokat is kell, azért szer, forrásokra is szükség van, szponzorokat kell keresni, tehát itt széles a tevékenységünk paleltája, és végül aztán egy ünnepélyes díjátadásra kerül sor. Nagyon sok partnerrel működünk, együtt vannak médiapartnereink is, és az Európai Parlament pedig védnökséget vállalt, a Schumann alapítvány, a Fotósok Szövetséges támogatott bennünket, és, és nagyon szép díjakat biztosítottak számunkra, amelyeket a nyerteseknek átadhatunk, és a az ő további fejlődésüket is szolgálják ezek a díjak. Aztán egy nagy kiállításon pedig megtekintetővé tesszük ezeket a fényképeket, fotókat különböző városokban. Látható volt már a kiállításunk nagy bevásárlóközpontokban mutattuk be a fotókat, aztán egy gála estre is sor került az egyik színházban, meghívtuk a zsűri tagjait, és mondhatjuk azt, hogy Hmm, bizonyos sikert értünk el. A médiában is bemutatták például a versenyünket, tehát ez is jól ment, tehát sikerült nagyon jó zsűritagokat megnyernünk, és nagyon sokan nyújtattak be pályázatokat, nagyon sok fotót küldtek be. Régebben olyan 3000 körül volt a pályázatok száma, most pedig ebben az évben nagyon-nagyon széles köröket tudtunk megmozgatni, és 3600 fotópályázat érkezett be hozzánk. És a legjobb, a legnagyobb a, a, a siker, amelyet elértünk, az tehát a második díj ebben a versenyben. Lehet, hogy politikai szempontból nem olyan fontos ez a verseny, de a diákok szempontjából nagyon nagy jelentőséget bírt. Ez szerint arról is van szó, hogy különböző képességeket, készségeket fejleszünk, itt Bizony, vezetői készségekre is szükség van, tudni kell csapatban együtt dolgozni, ahhoz, hogy egy ilyen projekt működjön, és ezzel eh, Lengyelországban ez is fontos értéket képvisel, hiszen így a diákok tapasztalatokat gyűjtetnek, amelyek aztán a jövőbeli munka szempontjából is hasznosak lehetnek. Most egy új koordinátorunk is van, az új, a jövő évi eh, pályázattal kapcsolatban, és hát reméljük, hogy a diákokat újra inspirálni fogja ez a verseny. Köszönöm szépen, nagy öröm volt, hogy itt lehettünk. Kaldója, prego. Most pedig Kaldója asszony kapja meg a szót. Én is üdvözlök mindenkit, köszönjük, hogy itt lehetünk. Ahogyan Martinez úr is utalt arra, a fiatalok nem sokszor kapnak szót az ilyen helyeken, ezért nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőséget. A mi észt projektünkre már hallhatták, hogy különböző generációk összekapcsolására fókuszáltunk. 15 évtől 25 éves korosztályt, illetve a 60 és a 70 év közötti korosztályt próbáltuk összehozni, és egy nemzetközi ifjúsági csereprogram keretében kívántuk ezt megvalósítani. Ez ugye nagyon is jellemző Európában. 10-15 észt 60-70 év közötti idős együtt működve valósítottuk ezt meg. Két héten keresztül a fiatalok, a cserediákok velük együtt éltek, és, és szerettük volna világosítani ezt, hogy valamennyien normálisak vagyunk, nem szabad, hogy sztereópiák éljenek a fejünkben, akár az idősekről, akár a fiatalokról. És, és hát az a helyzet, hogy a döntéshozók itt a parlamentben sem feltétlenül fiatalok, és van problémát jelent az, hogy a fiatalság, az ifjúság hangja nem hallatszik Európában a döntéshozók nagyon sokszor nincsenek figyelemben az ifjúság szükségleteivel, szükségleteire. Ezt a társaságban a prábeszéd megteremtéséről szólt ez a projekt és szerintem és sikeres volt ez a projekt. A médiás foglalkozatban persze elsősorban az észt média, de más részevő országokban, például Portugáliában, Németországban is foglalkozott a média ezzel a projekttel. Erre az évre már lezárult a projekt, és a következő évre egy új témát választottunk ki, tehát Szomorúak vagyunk, hogy ez a projekt lezár, de talán arra összönözhetjük, inspirálhatjuk a többi országot, hogy hasonló projekteket valósítsanak meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig McLarken asszony kapja meg a szót. Mindenkit üdvözlök itt, fantasztikus hogy itt az átlag életkor csökkentitek a terem. Én az Egyesült Királyságot képviselem, 35 éves vagyok, de még nálam is sokkal-sokkal fiatalabbak vagytok. És annyira fontos, hogy a fiatalok is itt legyenek, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben halljuk a fiatalok hangját, és megpróbál minél jobban képviselni a fiatalokat. És itt az Európai Parlament Kulturális Bizottságában, eh, ugye az ifjúsággal is foglalkozunk, megpróbáljuk itt a fiatalok uh, nézőpontját és képviselni azokra az ügyekről is próbálunk beszélni, amelyek fontosak számotokra. Tehát, és mindig próbálom, hogy fiatalok a szem előtt szemünk előtt lebegjenek, amikor dolgozunk. A, a ti korotokban én, én úgy gondolom fantasztikusan okos ötlet az, hogy kiválaszthatjuk az interrailt, hogy egy hónapig Európán keresztül utaztak és különböző nézeteket összegyűjtitek Európára. Aztán a generációk közötti projekt, ez is annyira fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet generáció generációra átadni a tudást, hogy a folyamatosság fennmaradjon, és megértsék egymást a generációk, hogy megértsék az idősek az új világot, mi pedig az időseket. Úgy gondolom, hogy ez, ez egy kulcsfontosságú projekt. Aztán, amivel én is nagyon-nagyon szívesen fotózok, na, nagyon érdekelnek a lengyel fotók, és, és hát számos ö, ö, fotó, 3600 fotó érkezett erre a pályázat, ez fantasztikus és nálunk is a választók közöttben indítottam egyet, de kevesebb, mint százat kaptunk, talán ti népszerűbbek voltatok, jobban kommunikáltatok, mint én politikusként. Tehát valóban kiváló, kiváló munkát végeztetek valóban az Unió néhány előnyeit mutatjátok be, az Erasmus példa, de valóban ugye szükség van az interkulturális párbeszédre, a különböző párbeszédek tiszteletét, elismerését kell előmozdítanunk, biztosítanunk kell azt, hogy valamennyi tagállamban, de itt a parlamentben is ezt kell tennünk. Örülünk, hogy eljöttetek, és hogy, hogy emlékeztetetek minket arra, hogy ne feledkezzünk meg rólatok a választások napokon sem. Köszönjük szépen, most pedig következő hozzászólás. Én is szeretnék köszönetet mondani. projekt. És köszönöm szépen, bemutatták ezeket a eh, kitűnő projekteket. Áhenban, a szülővárosomban ott lehetem a díját adom, beszéltem is néhányukkal, találkoztam eh, közülük néhányukkal, és én is nagyon lelkes vagyok attól a lelkesedéstől, amit önök kisugároznak Európa felé és egymás felé. Ez az, ami összeköti önöket, és ez, ami újra és újra megjelenik a projektekben. Ugyanakkor halljuk természetesen a kritikus hangokat, amelyek felfele sejlenek, amikor az európai jövőről, az európai szellemről és az európai szellem polgárokhoz való közelvételről van szó. Egy dologról szívesen beszélnék, tudom, hogy Emma McLarklin egyike a legfiatalabb képviselőknek, és hogyha megnézzük a, a nemzeti parlamenteket, ott is nagyon sok a fiatal képviselő. Hogyha megnézem itt a embereket, akik az asszisztenseink, munkatársaink, azt látom, hogy a fiatalok közül nagyon sokan vesznek részt az aktív politikai munkában és az európai politikai döntési folyamatokban, így nyilván az ő munkájuk is része ennek. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ne csak a nagypapát küldjük Európába, ezt így mondtuk régen Németországban, hanem fiatalokat, és ez legyen egy élénk és, és fiatalos parlament. Nagyon örülök, hogy ma lehetőségünk van az, hogy lássuk és megéljük azt, hogy nem csak öreg tatákkal kell eszmecserét folytatnunk. Fontosnak tartom azt, amit önök is kiemeltek, hogy a fiatalság legyen bevonva az európai döntési folyamatokba, struktúrákba. Egy dolgot nagyon fontosnak tartok, mindenképpen jobb közvetítésre van szükségünk, jobb terjesztésére az európai jövő gondolatának. Sokak számára ez még ez még nem magától értetődő, hiszen vannak olyanok, akik még megélték azokat az időket, akiknek, eh, akik, akik, azokat az időket, amikor még nem volt egységes Európa határok nélkül, sőt, vannak olyanok, akik megélték még a háborús időket is. Nem tudom, hogy ezek a témák, a szabad, egységes Európa, ezek önök számára téma-e? Eh, önök számára talán a szabadság az egy magától értetődő dolog. Határokon átívelően utazhatnak, külföldön tanulhatnak, eh, olyan lehetőségeik vannak, amik a korábbi generációk számára nem álltak rendelkezésre, és ezek önök számára talán már magától értetődő dolgok. Azonban, hogyha szétnézünk a világban, Európán kívül, akkor ez nem magától értetődő feltétlen. Úgyhogy a fiatal generáció számára fontos, hogy Európa érték legyen, és ezt világosá kell tenni számukra. Ezért mindenképpen elkötelezett fiatal emberekre van szükségünk, akik a maguk szemléletével, a maguk projektjeivel Európa fontosságát és Európának a hasznát, az előnyeit bemutatják. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kitűnő módon teszik ezt egyébként a projektjeikkel. Összességében pedig szükségünk van önökre, hogy közvetítsenek minket, legyenek a mi nagyköveteink, Szükségünk van sok fiatalra, sok projektre. Sokan vettek részt eh, ezen a versenyen, nem nyerhettek, nem érhettek el helyezést. De itt van az Erasmus, a Comenius, a, a, Comenius, a lendületben az ifjúság programok. Ezek mind-mind olyan programok, eh, amelyek talán lehetővé teszik, hogy úgy foglalkozzanak a fiatalok Európával, ahogy mindez nem tették. Fontos természetesen, hogy jobban hozzáférjünk a fiatalokhoz, hogy ők jobban megértsék eh, eh, Európát, azt az Európát, ami irán talán ma még annyira nem érdeklődnek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az ezzel kapcsolatos elkötelezettségüket. Kamerefert asszony? És köszönöm szépen. Gyakorlatilag már minden elhangzott, úgyhogy én rövidre fogom a szót. Én is szeretnék a magam részéről köszönetet mondani az önök hihetetlen elkötelezettségéért. Mindannyian tudjuk, hogy ez itt Európában nem magától értetődő. Úgyhogy ezt nagyon is becsüljük, nagyra értékeljük. Az a megtiszteltetés ért, hogy a német nemzeti tagállami zsűri, zsűriben részt vegyek, és részt vegyek a német képviselő kiválasztásában. Már ott is láttam, hogy mennyire sokoldalú, tarkabarka, eh, és mennyire ötletes, ötletekben gazdag eh, eh, az a számtalan projekt, amit láthatunk, amit benyújtottak. És ezzel természetesen támogatják azt, ami nekünk itt szívügyünk az Európai Parlamentben, tehát az, hogy megpróbálunk egyfajta európai identitást megteremteni Zabina már elmondta, hogy nagyon sok minden magától értetődő dologá vált itt Európában. Beszélünk ugyan válságról, gazdasági összefüggésekről, de azért mindig hiányzik úgy Európából a szív. És pontosan ezek azok a projektek, amelyek nagyon is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy ilyen európai identitás kialakuljon, vagy tovább fejlődjön. Ez egy fontos eleme annak, hogy a nacionalista vagy jobb, jobboldali populista tendenciák erősödése idején itt Európában támogassuk, ösztönözzük a vitát Európáról, hiszen ez az a generáció, aki tovább kell építse azt az Európát, amiben egyébként már ma is élünk. Mindegy, hogy itt egy fényképpályázatról van szó, vagy különböző országokba származó Erasmus diákok összehozásának a kísérletéről. Fontos, hogy megismerjük a különböző kultúrákat, Teljesen mindegy, hogy utazunk-e Európában, vagy, vagy, vagy különböző színházi projekteket eh, készítünk. Mindezzel eh, hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy eh, itt Európában ezt a hiányzó linket, a hiányzó kapcsolatot megteremtsük, ami összeköt minket. Úgyhogy köszönöm szépen a munkájukat, és kérem, hogy elkötelezettségükben ne hagyjanak alább, és használják fel a kreativitásukat, hiszen ezzel mi mindenképpen szerencsések vagyunk itt Európában. Fontos, hogy ez a, ez a békét biztosító projekt, amit Európának hívunk, ez még hosszú időn keresztül hozzájárul az európai emberek életének megkönnyítéséhez. Köszönöm szépen. Martinez úr kért szót, ha jól látom. Because it's a very great initiative for us young people to come to. Ez egy nagyszerű kezdeményezés számunkra, hogy fiatalok eljöhetünk a szakszatság elé, de hát úgy tűnik, hogy itt sokan hiányoznak az a képviselők között. Tehát azért valóban át kell gondolni a parlamentnek, hogy mennyire figyelnek oda, mennyire képviselik a fiatalok hangját. Nyilván, amikor költségvetésről van szó, akkor nagyon jó munkát végeznek, de hát amikor ide azok a fiatalok, mennyire érzik ők itt vajon otthon magukat. Mi, az a generációk minden mindennapjainkban mert ezzel nőttek föl, hogy az unióban élnek, már nélkül el tudjuk képzelni az életünk, és aztán hazamegyünk, és a szüleink, nagyszüleink azt mondják, hogy nincs szükség Európára, és aztán amikor eljövünk ide, és a segítségünket kínáljunk fel, és aztán a képviselők meg nincsenek itt, akkor azért felmerülhet a némi bírálat, hogy hol vannak azok a képviselők, akik bizony a fiatalokat támogatják. Grazie. Le dico che essendo il più giovane di questa commissione. Köszönöm szépen. Én fiatal vagyok, de én túl korán kezdtem el öregedni, sajnos ez a politikának a ráncosító hatása. Úgyhogy én már eh, szinte egy öregnek érzem magam itt ebben a szakbizottságban. Én nagyon sajnálom és elnézést kérek a szakbizottság elnöksége nevében is. Kevés kolléga maradt valóban a teremben, az önök üzenetét nyilvánvalóan továbbítani fogjuk a szakbizottság irányába. Köszönöm szépen ugyanakkor azoknak a kollégáknak a jelenlétet, akik itt voltak. Ezzel berekeztem az ülést, és természetesen még most megtartjuk a koordinátorok ülését.